három bejelentésem lenne. Több bizottság döntött úgy, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd a 69C bekezdés egyes pontjának megfelelően hétfőn, április 16-án. Kaptam egy kérést a parlamenttől a 69C második bekezdés értelmében a szocialistáktól, a GUA tól a zöldektől, az EFA-tól, hogy az ITRE bizottsággal az európai statisztikák témájában intézményközi